Well, colleagues, we are now moving to the explanation of votes. Kedves kollégák, rátérünk a szavazatmagyarázatokra, mivel meglehetősen elcsúsztunk az idővel. Még az is meg lehet, hogy nem minden jelentés kapcsán tudjuk meghallgatni a szavazatmagyarázatokat, ezért előre szeretném mondani, hogy ha valaki nem kerülne sorra három óráig, vagy hát fél órán belül, akkor a szavazott magyarázatok egy részét a holnapi szavazás utánra fogjuk áttenni. De írásban is benyújthatják a szavazat magyarázatokat. Right now, or if you opt to go... Ha valaki nem tudja, nem akarja most elmondani a szövegét, akkor leadhatja írásban a szavazat magyarázatát. Kezdjük akkor. Balcáni úr asszony jelentésével a 2012-es költségvetés módosítás tervezetről hárman kértek szót. Andrik Jene asszony először parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Amikor egy évvel ezelőtt elfogadtuk a 2012-es költségvetést, akkor tudtuk, hogy ez hiányos lesz. Idén a bizottságnak el kellett ismernie, hogy több milliárd euró hiányzik a végrehajtásban, és most az Európai Uniónak valahogy a fennálló kötelezettségvállalásait teljesítenie kell. 6 millió euróról van még mindig szó, reméljük, hogy ezt minél hamarabb sikerül jövő év elején átutalni. Ez mindhárom fő intézmény megállapodásától függ. A 2012-es költségvetéssel az volt a tapasztalatunk, ugye ez a tapasztalatunk egy fontos politikai üzenettel jelent, tehát hordoz. Ha Európában elvesztik az emberek a bizalmat, az ilyen húzavona miatt az nem tesz jót nekünk. Henen úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Korábban volt itt egy színjáték, amikor a 2013-as költségvetés nagyívű toll elővételel aláírtuk. 9%-kal növeljük az korábbi, korábban is már egyszer megnövelt, 5%-kal megnövelt költségvetést. Ha 2014 és 2020-as időszakra tekintünk, akkor továbbra is azt látjuk, hogy évről évre tovább nő a költségvetés volumene. Tudjuk, mindenki azt mondja, hogy az EU-nak gyorsítani kell, mint a biciklistának, mert egyébként felborulna. Ez egy jó hasonlat. De ez folyamatosan ugye a klientúrák kielégítését is igényli. A konzultánsok, az, a beszerződők tömegét fizetjük ezzel. Ha ez így folytatódik tovább, akkor hamarosan az egész dolog felrobban majd. Bázeszkó asszonynak adok szót. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a kifizetési előírások erősítése hasznos azért, hogy a fennálló kötelezettségeknek eleget tegyünk az év végéig. Így a pénzügyi szankciókat el lehet kerülni, és a kedvezményezettek megkapják azokat a pénzalapokat, amelyeket az EU szakpolitikák nyújtanak számukra. Ami az egyéb fontos programokat, illetve az Erasmus-t, az e- év utolsó hónapjaiban sok a kiadás, és éppen ezért a költségvetés módosítás szükséges volt. Szerintem a költségek csökkentése az EU legsikeresebb politikáit nem szabad, hogy érintse. Ott van a magas munkanélküliség a fiatalok körében, és éppen ezért az európai szociális alapot el kell látni megfelelő pénzeszközökkel. A kifizetési előirányzatok fontosak azért, hogy ezeket betartsuk az év vége előtt, hogy eleget tegyünk a kötelezettségeknek. A következő jelentés, Giovanni La Via jelentése, az EU új általános költségvetése a 2013-as költségvetési évre. Görling asszony kért elsőként szót, nem? Nem? Akkor egy következő hozzászólához érkeztünk el. Jakkolino úr, itt van, igen, öné a szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam a jelentést a 2013-as költségvetési évről, mert így a parlament nagyon nagy felelősség érzetről tesz tanulbizonyságot, és garantálja a folyamatosságot, folytonosságot. Az igaz, hogy volt néhány változás a tanács első olvasata óta, és nem teljesen tökéletes ez számunkra. Bizonyos politikai prioritások szerepelnek a csomagterben, a növekedés, a fejlődés a 2020-as stratégiával összhangban. Az előadó kiemelte annak fontosságát, hogy az EU elegendő erőforrásokkal rendelkezzen ahhoz, hogy az új kutatási programokat lefolytathassa, támogathassa a KKV-ket, és a képzést is támogassa. Köszönöm. Andrikene asszony következik. Köszönöm. Ma elfogadtuk az új 2013-as költségvetést. Ez ismét deficites költségvetés, hiszen a kötelezettségvállalások magasabbak, mint a költségvetési bevétel. A 2013-as költségvetés több, mint a 2012-es, 9%-át teszi ki a GNI-nak. Ami pedig a kifizetéseket illeti, 0,6%-kal magasabb a, ez a költségvetés. Örülhetünk annak, hogy 2013-ban a kötelezettségvállalások egyes esetekben magasabbak, mint az előző évben. Így a versenyképességet 4,8%-kal lehet erőteljesebben támogatni, és a kutatási keretprogram 6,4%-os emelkedést mondhat magának. Az Európai Bizottság figyelmeztetett bennünket arra, hogy hiányunk lesz, kevesebb pénzünk lesz a költségvetésben, éppen ezért felül kell vizsgálni ezt eh, a jövőben. Tenök úr, elnök úr, szeretnék gratulálni a ciprus elnökségnek, hogy eh, sikeresen végigvitte ezt a 2013-as nehéz költségvetési tárgyalást. Ugyanakkor az EU költségvetésének egész struktúrája az 50-es évek paradigmája nyugszik, eh, amely az élelmiszerbiztonság és az mezőgazdasági támogatás alapján nyug, nyugodott, de például, hogyha csak Strasbourgot bezárnánk, mint az Európai Unió székhelyét, másfél milliárd eurót lehetne megtakarítani, és az újonnan belépő szegényebb tagállamoknak lehetne biztosítani ezt a pénzeszközt. Ráadásul a kutatás, fejlesztés és a nagy infrastruktúrális projektekre lehetne fordítani ezt a pénzt. Nagyon fontos, hogy a kapott megreformáljuk, és a 6 milliárdos adminisztratív költségvetését, az EU költségvetését csökkentsük, és a gazdagságban elhívzó, elhízott eurokratáktól elvegyük azt a pénzt, amit a szegények kell, hogy megkapjanak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Repó képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr igennel szavaztam erre a fontos jelentésre. Az EU költségvetésről szóló tárgyalás néha nevetségbe fordult, és a tagállamok szűkmarkusága okán komoly hiányosságok vannak a kifizetések területén, ezért az Európai Bizottság nem tudja benyújtott számlákat kifizetni. A tagállamok súlyos költségvetési megtakarításokat irányoznak elő, ugyanakkor pedig eh, további támogatásokat igényelnek. A krízis komoly szociális feszültséget okozott, eh, csökken a versenyképesség, nő a munkanélküliség, éppen ezért a költségvetéssel éppen eh, ezeket a problémákat szólítjuk meg. Így végezetül az elnökség azt ígérte meg, hogy az idei deficitek kiegészítésére jövőre kapunk támogatást. Köszönöm szépen, Henen képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tetszik ez nekem, ez az érve, mi szerint, hogy egy euró, amit az Brüsszelben kifizetünk, többet érne, mint a nemzeti szinten kifizetett euró. Hát akkor miért nem vagyunk következetesek? Miért nem alkalmazzuk ezt mindenkire. Miért nem alkalmazunk mindenkit, mint um, eurokratát? Gondolják meg, hogy milyen gazdagokká válnánk hihetetlenül, Azonban a valóság azt mutatja, hogy ez a stimulus nem működik még nemzeti szinten sem. Hiszen azok az országok, amelyek a legnagyobb gazdasági támogatást kaptak, a legnagyobb recesszióban vannak hogyha minél jobban eltávolítjuk a pénzeszközöket az emberektől, minél inkább centralizáljuk az költségvetést, annál nagyobb gondot okozunk mm, persze nagyobb fizetéseket fizetünk az eurokratáknak, mm, sőt, az a biztos, aki a takarékosságról papol, magánjettel repül, láthatjuk tehát, hogy a magasabb adókat az embereknél kell hagyni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bazaszkó asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert a gazdasági válság tükrében a 2013-as költségvetés elfogadása sürgős volt. Üdvözlöm a bizottság új javaslatát, mert fontos elemeket tartalmaz a konvergenciára vonatkozóan a parlament és a tanács között, amelyek az utóbbi időszakban meglehetősen ö, szűk körűek voltak. Az új költségvetés aláhúzza annak a jelentőségét, hogy korábbi kötelezettségvállalásainkat, főleg a tanácsnak teljesíteni kell. Végül is remélhető, hogy most megállapodás születik, és azt is reméljük, hogy az egyes tagállamok adópolitikájára is tekintettel lesz, de ezt ki kell egészíteni beruházás ösztönző és a gazdasági stabilitás segítő intézkedésekkel. Végül is végül pedig az európai politikák finanszírozásáról ez nagyon fontos, és költségvetésünk a növekedést fogja így most szolgálni. Elnök? Egy felszólalunk van még ebben a témában, parancsoljon Kamnak úr. Elnök úr, hazámban nagyon nem szeretnének az emberek még több pénzt befizetni az EU-ba. 50 millió, 30, bruttó és 30 millió font nettó ez az összeg jelenleg azért, hogy egyre több szabályt, rendeletet hozzon az EU. A tanács már 15 éve nem tud pozitívan teljesíteni, és most ha idén másfél milliárddal megint többet adunk, és a következő 7 évre tesszük ezt, akkor mikor veszi már észre magát az EU, hogy hol él? A Marson, a Vénuszon? Miközben Izraelben rosszabbak jelenleg a viszonyok, mint Németországban a 30-es évek idején. Ez botrány. Itt vagyunk Strasbourgban, 200 millió euróba kerül a Strasburgi utazgatásunk, ez szégyen, és itt az ideje, hogy a költségvetésből egy penivel se költsünk többet, addig, amíg az EU a maga házatáját nem teszi rendbe. Köszönöm, most rátérünk Zaszada úr jelentésére, a földi kiszolgáló személyzettel kapcsolatos jelentésre. Első felszorulónk Lara Komi asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem szavaztam erről a jelentésről, és ezért visszavonom felszólalási igényemet is. Köszönjük, ez gyors volt. Iva Zanikinek adok akkor most szót. Zaniki asszony nincs itt? Ha nincs itt, akkor Zemke úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy én egyértelműen szavaztam erről a jelentésről, mert ha megnézzük a jogalkotás tervezetet, Látható, hogy ennek vissza kell mennie a transport, az közlekedési szakbizottsághoz, és emögött nyilván az van, hogy a repülőterek közötti versenyt, a szolgáltatók közötti versenyt ugye növelni szeretnénk. Alapvetően ez jó ötlet lenne, de körültekintően kell eljárnunk, mert el kell kerülnünk azt, hogy a szolgáltatások minősége közben elromoljon, és van itt egy alapvető dolog, amire oda kell figyelni, mégpedig az, hogy garantálni kell az utasok biztonságát a repülés során. Ezért dolgoztunk ezen annyit, és azért szavaztam meg ezt a jogalkotási javaslatot is. Benon úr, köszönöm. Kollégáim reagálása a földi kiszolgálással kapcsolatosan elkeserített engem, mert itt a cél a repülőterek versenyképességének javítása, minőségjavítása az utasok számára. Szabad hozzáférése van Haza, szabad hozzáférésünk van a piachoz, a szabad piaci megközelítés jól működött számunkra. Ami a javaslatot illeti, mi liberálisok és demokraták, demokraták úgy gondoljuk, hogy a szabad hozzáférés a piacokhoz nagyon jó, de a végcélnek, a teljes liberalizálásnak kell lennie mert még mindig korlátozzák a földi kiszolgálással kapcsolatos piacot. Remélem, hogy e cél felé indulunk, és e, nem pedig e, különböző e, véd záradékokat fogunk bevezetni, és korlátozunk azt, amit eddig már elértünk. Stadler úr. Elnök úr, megszavaztam ezt a jelentést, amelyben elutasítottuk a bizottság javaslatát. Üdvözöltem volna, hogyha az egész javaslatról szavaztunk volna, amely az elutasításról szól, egész egyszerűen azért, mert a liberalizáció őrülete kergeti a bizottságot jogalkotói hevületében. Egész egyszerűen nem javul a liberalizációs nyomás okán a repülőtéri szolgáltatás, már pedig ez egy nagyon magas biztonsági zónába tartozó terület, a repülőterek területe. Másrészt úgy gondolom, hogy szociálpolitikailag is értelmetlen ez a javaslat. A repülőtereknek eh, fontos, hogy a környező emberek eh, támogassák a repülőtér létét, márpedig, hogyha ők nem kapnak munkahelyet a, munka, a repülőtereken, vagy messzebbről jönnek a munkavállalók, akkor a környező lakosok nem fogják tűrni a repülőteret. Köszönjük. Köszönöm szépen, most Bazeszkó asszony. Köszönöm. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata a földi kiszolgálás minőségét javítja. Ha javítjuk a jogi kereteket, akkor tovább, meg, tovább nyitunk a piacokon. Bár még van nagyon sok függőben lévő kérdés, azért kell megoldani ezeket, hogy jobb körülmények közé kerüljenek az utasok. Szerintem a földi kiszolgálási piac megnyitását kiegyensúlyozottan kell végezni az EU-ban, hiszen ez az instabilitást elkerüli, viszont más problémákat okoz, és a az utasok számára gondot okoz. Minimális standardokat kell bevezetni azért, hogy a szolgáltatások minősége és a repülőterek működése javuljon. Köszönöm. Most átléphetünk a következő szavazatmagyarázatra. A, az UGIASZ eh, jelentésről van szó. Szóval az Európai Unió repterén alkalmazandó résidő kiosztás egységes szabályai. UGIASZ jelentés. Köszönöm, megszavaztam ezt a javaslatot ami a résidő kiosztást illeti, hiszen a légi közlekedés stratégiai szerepet játszik a téren, hogy kapcsolat legyen, rendszeres kapcsolat a távolabbi térségekkel az EU-n belül. Másodlagos piacot kívánunk bevezetni, a réskiosztást illetően ez már néhány EU reptéren létezik ez azért szükséges, mert a közlekedést jobban kell szabályozni. Van itt egy újdonság, ami azzal kapcsolatos, hogy bizonyos csempészet termékeket jobban tudjanak felfedezni, hiszen itt kételyekkel, itt különböző kockázatokkal találkozunk. A másik, fennáll annak is a kockázata, hogy néhány európai régió még jobban marginalizálódik. Igen, emlékeznünk kell arra, hogy a javaslat mögötti magyarázat arról szólt, hogy megduplázódik 2030-ra a légi közlekedésben résztvevő utasok száma, éppen ezért terésidőkkel jobban kell bánnunk a jövőben, ha ma nincs is ezzel probléma. Ugyanakkor ezeket az intézkedéseket a más közlekedési módozatok jobb kihasználásával kell összekapcsolni, gondolok főleg a több a gyors vonat közlekedésre, a multi-hubbing, a több nagy forgalmi légi kikötő összekötés is nagyon fontos, és ugyanakkor vigyázni kell, hogy ne károsítsuk a regionális repülőtereket, hiszen a központtól központba hub-to-hub repülőutak veszélyeztetik a regionális repülőtereket. Éppen ezért javaslatom arra vonatkozik, hogy a regionális repülőtereket is vegyük figyelembe a résidő kiosztásánál. Köszönöm szépen, Makovály asszony nincs itt, már pedig, hogyha nincs ott, akkor Costello asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon, Costello asszony. Köszönöm, elnök úr. A résidő rendelet a résidők szekundér kereskedelmét teszi lehetővé először, és kiemelem Írország helyzetét, hogyha jelentősen nő a hízrói sűrűség, és éppen ezért valószínű, hogy egyre nagyobb igény lesz a résidőkre. Ugyanakkor a Ryanair ajánlatot tett az Air Lingusra, és a bizottságnak ezt meg kell vizsgálni. Remélem, hogy ha Ryanair sikeres lesz, akkor mindenfajta fenntartás nélkül figyelembe veszi Írország stratégiai érdekeit a hízlói résidők kezelésében. Hiszen ezek nagyon fontosak Írország Nagy-Britanniával való összeköttetésében, és a preferábilis, a preferenciát kapott régiók helyzetbehozásában. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig Pieti Kejnen asszony szerepel a listámon, de nem látom őt. Márpedig, ha nem látom, akkor már is Bielán képviselőnek adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, házelnök helyettes úr, alelnök úr, az európai légikikötők számára a résidők jelentik az egyik legnagyobb kihívást. A kapacitások nincsenek jól kihasználva, és éppen ezért nagyon fontos, hogy minden erőfeszítést megtegyünk azért, hogy optimálisan használjuk ki a résidőket, a leszállási, felszállási időket. Ugyanakkor a bizottság javaslata, hogy megnöveljük a résidők küszöbét, problémát okozhat. Éppen ezért helyesnek tartjuk, hogy a jelentés egy korláthoz igazítja ezt a szintet. Más Közben ugyanakkor egy sor olyan javaslattal is szembenézünk, amelyek károsítják a fogyasztót, például a szekundér piac léte torzítani fogja a résidőket. Nem hiszem tehát, hogy ezek az ötletek célrevezetők volnak, illetve a résidőket be nem tartó légitársaságok büntetése se célrevezető. Tenok úr! Elnök úr, az új rendeletjavaslat a résidőkre vonatkozóan optimális használatát irányozza elő ezeknek a résidőknek. Londonban van egy regionális repülőtér, ahol óriási vitát okoz a repülőtéri működtetés kérdése. Az új résidő kiosztás révén ö, igazságosabb lesz a verseny, verseny lesz a szolgáltatók között. Ez jó a légi, légi szolgáltatók pedig 80%-át a résidő keretüknek felhasználhatják szabadon. De a rendeletnek nem szabad, hogy velejárul jelegyeden a túlzott bürokrácia a résidő kiosztáskor, és nem szabad, hogy a bizalmas kereskedelmi információk kiszivároghassanak mert így is a magas árak révén a utazókra hárítják át a költségeket, ezért nem szavaztuk meg. Dotsz asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. E parlament tagjaként, északír képviselőként üdvözlöm azt a javaslatot, amely a résidő kiosztás megváltoztatását úgy irányozza elő, hogy az úgynevezett gyűjtőrepülőterek és regionális repülőterek közötti egyensúly megteremtődjön nálunk ez komoly gondot okozott, hogy ha okozna, hogyha a Heathrow kiszolgáló kapacitásunkat elvesztenénk. Egy egyre növekvő globális versenyben a hozzáférés nagyon fontos. A résidő preferencia adása kis légitársaságoknak azonban a beruházásokat ösztönözni a kisebb repülőtereken, ez Észak-Írországban különösen fontos a gazdaság szempontjából. Köszönjük! Utoljára pedig Bazeszko asszonynak adok szót ebben a témában. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert én is meg vagyok győződve arról, hogy a bizottság javaslata jó és első lépés a hatékonyabb légikiszolgálás irányába garantálja az optimális felhasználását a résidőknek. Eddig a rendszer nagyon kevéssé volt hatékony ahhoz, hogy megjavuljon ez a helyzet, a mechanizmusokat jobban össze kell hangolni, és garanciákat kell adni. Ösztönözni kell ugyanakkor a szolgáltatók versenyét, az igazságos, tiszta versenyt. Ezt csak úgy lehet elérni, hogyha az eljárás átláthatóságát növeljük, egyszerűsítjük és tisztázzuk a szabályokat. Az a véleményem, hogy jobban oda kéne figyelni a koordinátorok jelentőségére, a másodlagos repülőterek idejére jobban oda kéne figyelni. Most pedig áttérünk a következő Lechtfried jelentésre, mégpedig a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése az EU repülőterén. Kómi asszony az első hozzászóló. Köszönöm, elnök úr kedvező véleményt nyilvánítottam az Európai Unió rendelet tervezetét illetően, mert eh, a zaj ártalom és a zaj csökkentésével kapcsolatos eh, ez az EU reptelején. A javaslat a már meglévő intézkedéseket kívánja javítani azért, hogy megváltozzon a zajjal kapcsolatos helyzet az EU repterei körzetében. Ezzel a klímaváltozás, vagyis a környezetszennyezés ellen is kívánunk küzdeni. A zaj ártalom igen káros a az egészségre. Azok, akik a reptér közelében élnek, zaj szennyezéstől és légszennyezéstől is szenvednek, éppen ezért fenntartható körülményeket kell itt teremteni. Zanon úr, elnök úr, egyre több zajjal jár a légi közlekedés, főként éjszaka, és ennek negatív hatása van körülbelül 4 millió európai állampolgár élet minőségére. Ezek az állampolgárok zaj ártalomtól légköri, légkörszennyeződéstől és vegyi anyagszennyeződéstől szenvednek. Nagyon sok tudományos tanulmány készült már erről, de úgy gondolom, hogy az utazó közönségnek több választási lehetőséggel kellene tudnia élni. A közlekedés mindenképpen hozzájárul a növekedéshez és a fejlődéshez, de a mi feladatunk az, hogy hatékony megoldásokat találjunk, operatív restrikciókat vezessünk be, hogyha a követelményeket nem sikerül teljesíteni. Már világosan elmondtam a véleményem a szakbizottságban, de szerintem nem csak a gazdasági tényezőket kell figyelembe venni. Az állampolgárok egészségének védelme, a repterek környékén prioritást kell, hogy évezzen. Következő hozzászóló Benon úr. Köszönöm. Üdvözlöm a bizottság javaslatát a zaj ártalom csökkentésére vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy ez kiegyensúlyozott megközelítést képvisel, figyelembe véve a zaj hatását az életminőségre és a légi szolgáltatások jelentőségét is figyelembe veszi nem engedhetjük meg azt, hogy a helyhatóság éjszakára betiltja a légiforgalmat, és ezt a verseny szabályok értelmében illegálisnak nyilvánítjuk. Nem szabad, hogy a bizottság ezeket a lépéseket felülvizsgálja. Erről már szó volt a plenárison is, és úgy gondolom, hogy az ajokat csökkenteni kell az állampolgárok érdekében. A légi közlekedésnek pedig figyelembe kell vennie ezt a követelményt. Makovej asszony a következő. Mm. Makovej asszony, egy más nevet láttam, elnézést, azért nem kezdtem hozzá. Köszönöm. A Nemzetközi Polgári repülésügyi szervezet szerint a következő években több mint 5 millió európait fog érinteni a zajártalom a légiközlekedés következtében. Tudjuk, hogy milyen káros hatással van a zaj az emberekre, azokra, akik a repterek közelében élnek. Mérlegelni kell a gazdasági aspektusokat. Tudjuk, hogy Válság van és a költséghatékonyság egyik prioritásunk. Az egészség, a szociális aspektusok szintén fontosak e téren. Ezeket is figyelembe kell venni. Nem mindenképpen arra van szükség, hogy megfelelően számítsuk ki az ajártalom költségeit is. Ezért felhívom a bizottságot arra, hogy teljes körű vizsgálatot, értékelést végeztessen, és nézze meg, hogy az operatív eh, restrikciók valóban költséghatékony megközelítést jelentenek-e az ajártalom esetében. Köszönöm. A következő hozzászóló Pieti Kányan asszony. Úgy látom, nincs jelen. Akkor Ford asszonynak adom meg a szót. Nem szavaztam erre a rendelettervezetre, hiszen újton újra azt látjuk, hogy európai szinten meghoznak egy döntést, amelyet sokkal jobban meg lehetne hozni nemzeti vagy helyi szinten. És azáltal, hogy rendeletként fogadunk el egy jogszabályt irányelvvel összevetve, sokkal nehezebbé válik a tagállamok, tagállamok számára az, hogy a helyi igényeknek megfeleljen a szabályzat. Úgy gondolom, hogy a helyi lakosságot meg kell hallgatni, és az zaj és az egészségügyi kérdések tekintetében figyelembe kell venni az érdekeiket. Ugyanakkor Támogatom a nemzetközi együttműködést az Európai Unión belül annak érdekében, hogy tisztább, zöldebb, hatékonyabb légikikötőket, repülőtereket dolgozzunk ki, de nem lehet ezt egy konfekció módon mindenki számára egyképpen előírni, mérték utáni szabóságra van szükség. Köszönöm szépen, Belián képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, alelnök úr, a repülőterek nagyon sok zajt okoznak, és ez komoly megterhelést jelent a lakosságnak, aki közel lakik a repülőterekhez. Mind a helyhatóságok, mind az uniós szervezetek fontos, hogy fellépjenek a légi kikötők működésének negatív kihatása ellen. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy sokkal több jogszabályt kell, lehetőséget kell biztosítani a régióknak, a helyhatóságoknak a delegált jogi aktusok segítségével. Nem hiszem, hogy célra vezető volna a rendeletet elfogadni, és úgy gondolom, hogy nem így járhatunk el különösen, hogyha figyelembe vesszük, az itt alkalmazandó módszerekre vonatkozó passzusokat, nem tudom, hogy a közegészségügyöt ezekkel mutató számokkal lehet -e mérni, ezért nem elszabadtam. Köszönöm, Antoniocci képviselő. Te nem látom itt az ülésteremben, ezért Doc asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Északír parlamenti képviselő vagyok, és ezért nem tudom a bizottság javaslatát támogatni, mi szerint, hogy az EU repülőtereire egységes szabályokat vessen ki, hiszen a 2002-es irányelv szabályaira Heinz Fittyet, hiszen ez lehetővé teszi a belfasti városi repülőtérnek, hogy szigorúbb szabályokat alkalmazon, pont azért, mert különleges helyzetben van. Ez a lépés tehát negatív kihatással volna kelet Belfast és észak Dime lakosságára, és éppen ezért súlyos kihatással volna választókerületen lakosságára. A bizottság javaslata jogosan repülőtérre lebontva akarja kezelni a zaj kérdését, és csak ott akarja korlátozni működtetést, ahol erre szükség van. Másrészt ezt a helyes célkitűzést beárnyékolja az a tény, hogy csak a nagy gyűjtőrepülőterekre vonatkoztatja ezt, és ilyen módon a regionális repülőterekre nem. Köszönöm szépen! Ezzel Dodds asszony volt az utolsó felszólaló a Leichtfried jelentés kapcsán, és még három jelentésünk van a napirenden amelyekről ma szavaztunk, ma dél, délután szavaztunk, de nincs időnk. Nem tudjuk meghallgatni ezeket a szavazatmagyarázatokat, és ahogy mondtam az eljárás elején, elhalasztjuk a szavazatmagyarázatot holnap szavazás utánra. Ilyen módon most felfüggesztem az ülést három óráig amikor újra megkezdjük az ülést. Kedves kollégák, vagy írásos formában nyújthatnak be szavazatmagyarázatot, vagy a holnapi szavazat után megtarthatják a magyarázatokat. Három órakor folytatjuk az ülést.